panaszról van szó, kifogásról, még hozzá a glifoszát, mint hatóanyag engedélyezésével kapcsolatban folyik a vita. Először az előtől Giovanni Lavia, négy percben. Köszönöm szépen. Igen, tisztelt biztos asszony, ezt a vitát nem terveztük a napi rendbe a mai napon, de szerintem fontos, hogy a plenárison beszéljünk egy ilyen rendkívül fontos ügyről, hiszen emberi egészségről, illetőleg az állatok egészségéről is szó van, ezért aztán örülök, hogy sor kerülhetett erre a vitára. Az elmúlt hetekben intenzív vita folyt az Európai Bizottság döntéséről, a glifoszád engedélyezési időszakának meghosszabbítása a tét valójában még hozzá a növényvédőszerekre vonatkozó rendelet értelmében 16 júniusáig tart a most hatályos engedély. Önök is tudják, hogy a glifoszát szelektív növényvédőszerekben kerül alkalmazásra, és óriási mennyiségben állítják elő az egész világon, ezen a területen ez a vezető hatóanyag. Az elmúlt időszakban jelentős növekedés volt a felhasználásban, egyébként a mezőgazdasági területen erre a célra 76%-ban használják fel ezt az anyagot. Most ezzel szemben éltünk kifogással. Arra kérem az Európai Bizottságot, hogy egy végrehajtási határozat keretében vonja vissza az engedély meghosszabbítását, tehát ne kerüljön sor a meghosszabbításra, illetőleg azt is szeretném hangsúlyozni, számunkra az a fontos, hogy ne engedélyezzük a glifoszát alkalmazását a piacra dobott termékekben. Az Európai Bizottságnak független tanulmányt kell készítenie, méghozzá az aktuális tudományos adatok alapján, hiszen rákkeltő hatásról is beszélhetünk a glifoszát felhasználása során. De azt is látjuk, hogy horizontális rendelkezések is vannak, ugyanis a hormon háztartás zavaró gyanú is felmerült. 2015 márciusában egyébként a Nemzet nemzetközi rákkutató ügynökség a glifoszávot valószínűleg rákkeltő hatásúnak minősítette az emberre nézve, hiszen ilyen erre utaló vizsgálatok is vannak, és állatkísérletek alapján ez sikerült is visszaigazolni kísérletek keretében. Az élelmiszerbiztonsági ügynökség itt az EU-n belül viszont ezt követően olyan következtetést mutatott be, miszerint nem tartja valószínűleg, hogy ez a termék rákkeltő hatással jár az emberre nézve. A meglévő bizonyítékokat nem úgy ítélték meg, hogy ilyen besorolást kell adni az érintett hatóanyagnak a rendelet alapján. Mi egyébként azt hangsúlyoztuk, hogy az óvatosság, az elővigyázatosság elvét kell itt alkalmazni, mi szerint így tudjuk világossá tenni, hogy ez az anyag nem jár káros hatással. Egyébként pedig ilyen jellegű termékek kapcsán azt is hangsúlyozni kell, hogy a tagállamoknak legalább lehetőséget kéne adni az óvatosság elmének alkalmazására, amennyiben fennáll a kockázatok gyanúja az ilyen termékek értékesítése során saját államának keretei között. Egyébként pedig a végrehajtási rendelet sem biztosít kellő védelmet, ezért az Európai Bizottság bizottság eh, túllépte hatáskörét. Kérjük, hogy a mengedélyt ne hosszabbítsák meg, és eh, az f t fel kell szólítani, hogy minden nemű tudományos eredménye figyelébevételével folytassa az ellenzését. A szakbizottságom nevében mondtam ezt el. Az Európai Bizottság nevében Jurova biztos asszony. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselő urak és hölgyek! Az Európai Parlament felügyeleti joga arra vonatkozik, hogy a végrehajtási hatáskört meghaladjuk-e vagy sem. Ebben a tekintetben szeretnék rámutatni, hogy a megújítási, végrehajtási tervezet az eljárásoknak megfelelően alakult. Az 1107 per 2009-es, illetve a 2011-es komitológiáról szóló irányelv keretében, ezért a bizottság úgy gondolja, hogy nem haladtuk meg végrehajtási hatáskörünket. A bizottság egy végrehajtási határozattervezetet nyújtott be, és a bizottság most tárgyal a tagállamokkal arról, hogy hogyan lehetne legjobb és legegyszerűbb módon megújítani a glifoszátra vonatkozó rendelkezéseket úgy, hogy eh, egyetértés sikerjen kovácsolni a tagállamok között. Ezért valószínű, a jelenlegi végrehajtási tervezetet módosítani fogják, tehát nem végső döntésről van szó. Tisztelt képviselő urak és hölgyek, mielőtt a véleményüket elmondanánk a végrehajtási tervezettel kapcsolatban, szeretném felhívni a figyelmet egy-két fontos gondolatra, amelyről már beszéltünk a Környezetvédelmi Bizottságban. Ez a rendelet tervezet a jóváhagyást megkívánja hosszabbítani, hogyha hogyha megfelelően alakul a jóváhagyási folyamat. A bizottság tervezetében az szerepel, hogy glifozát tartalmú glifozát tartalmú anyagokat nem lehet majd a piacon forgalmazni. A bizottság fölhívta az ipar figyelmét arra, hogy az ezzel kapcsolatos tanulmányokat vegyék figyelembe, és van egy ezzel kapcsolatos munkacsoport is. A bizottság most tisztázza a kérelmezőkkel a, az adott témát. Köszönöm. Köszönöm szépen, biztos asszony, a néppárti frakció nevében másfél percben Angelique Delay. Monsieur le Président, Tisztelt elnök úr, tisztelt biztos asszony, tisztelt kollégák! Először is szeretném fölhívni a figyelmet, hogy egy végrehajtási tervezetről van szó, ezzel kapcsolatos kifogásról, tehát nincsen jogi vonzata. Az állampolgárokat azonban ez nagyon is foglalkoztatja, mégis azt látjuk, hogy a mezőgazdaság súlyos időszakon ment keresztül. A glifozát nagyon fontos a mezőgazdasági stratégia, ezt megfelelő formában kell folytatni, és garantálni kell azt, hogy nincsen káros hatása az emberi egészségre. Ez pedig azt jelenti, hogy fontos felhívni a figyelmet arra, hogy itt van egy ezzel kapcsolatos eljárás, és ezt mi korábban társjogalkotóként meg, megszavaztuk, ezt tiszteletben kell tartani. Az újabb információk alapján a bizottság visszatérhet erre a témára, elemezni kell 2017 végéig az eseményeket módosítókat nyújtottam be néppárt nevében, amely időben korlátozná a, az engedélyezést, illetve azt kéri ez a módosító, hogy a koformulánsok tekintetében gyorsítsa meg a bizottság az eljárását, illetve megfelelő intézkedéseket hozzon a tagállamok számára. Ezen kívül a kutatási, kutatásban dolgozók munkáját is fel kell gyorsítani annak érdekében, hogy alternatívát találjuk. Köszönjük. Ja, vielen Dank. Ähm, Köszönöm. Egy kékkártyát intéznek önhöz, kolléga, millió kolléga. Kész arra, hogy rá válaszoljon egy kékkártyára? Köszönöm szépen, elnök úr. Egy néhány pontot említett a glifoszát összefüggésében. Ez egy fontos felvetés. Természetesen takarmányról is beszélünk kell, van takarmányimport harmadik államokból lesz, ne felejtsük el, és azt hiszem ebben az összefüggésben ezt is látni kell. Feltenném önnek a kérdést, hogy az elővigyazatosság elve miatt az Európai Unióban nem kellene a glifoszáv további alkalmazás ellen fellépni, ez vonatkozik élelmiszerre és takarmányra egyaránt. Remélem, hogy jól értettem a kérdését. Tisztelt kolléga, azt hiszem, hogy mélyreható vitát kellene folytatni erről a kérdésről, mielőtt egy végleges döntést és álláspontot hoznánk létre. A Szociáldemokrat frakció nevében Pavel Poc kolléga. Eh, Köszönöm szépen. A legszomorúbb ebben az egészben az, hogy a parlamentnek eh, kifogással kell élni a bizottság végrehajtási jogszabályával kapcsolatban van. Talán az egészet, eh, az egész komitológiát fel kéne ébreszteni, talán újra kéne éleszteni, hogy úgy mondjam. Hiszen itt azt látjuk, hogy az EU igencsak rossz képet mutat magáról. A glifoszáttal kapcsolatban hazugság volt az, hogy nincsenek maradékai. Az Egyesült Államokban is újabb kísérleteket, vizsgálatokat végeznek, és az Európai Bizottságot felszólítjuk, hogy védje meg jobban a polgárai egészségét. Az EFSA az ajánlását kulcsfontosságú tanulmányokra alapozza. Ki készítette ezeket a titkos tanulmányokat, titokzatos tanulmányokat? Az ipar készítette őket, de a független fórumok vizsgálatai azt mondják, hogy a glifoszát igenis számos hormonális zavart okoz, egyéb különböző betegségeket is. A glifoszát még antibiotikum minősítést is kapott, ami a szabadalmaztatási eljárás során. Az ECR nevében Gönnig asszony, itt van a teremben, örülök. Tehát másfél percben önni a szó, parancsoljon Gönnig. Köszönöm szépen, elnök úr. Frakcióm határozottan ellenzi ezt az állásfoglalást, nem fogjuk megszavazni. Sokat beszélhetnék arról, hogy a glifoszádot hogyan használják fel, és milyen fontos a mezőgazdaság számára, erre nincs idő. Ezért elsősorban azzal foglalkoznék, hogy az állásfoglalásnak mik a hibái. Az állásfoglalás tervezett indoklásként arról beszél, hogy glifoszád, glifoszád maradványokat találtak a talajban és a vízben valóban, de a német intézet elmondta, hogy egy százaléknál is alacsonyabb ez a mérték a napi elfogadható mértékhez képest. Arról is szó van a szövegben, hogy élelmiszerben találtak maradványokat. Ez kockázat, de nem veszély. A szintek sokkal alacsonyabbak, mint a határértékek, az emberi egészségre veszélyes határértékek. Az állásfoglalás túlhangsúlyozza ezeket a számokat, pedig irrelevánsak. A J-pontban azt mondja a szöveg, hogy a jelenlegi javaslat nem korlátozza a felhasználást, ez nem így van. A végrehajtási rendelettervezet egyértelműen kimondja, hogy szabályozási intézkedéseket kell kidolgozni a konformulánsok használatára. Egyértelműen kiderül a tervezetből ez, úgyhogy még mielőtt elgondolkodnánk a glifoszát felhasználásán és a használati értékén, először a tényeket kell tisztázni. És amikor az elővigyázatosság elvéről beszélünk, akkor ezt megfogalmazza az EU jog, és arról szól, hogy olyan esetekkel kell foglalkozni, ahol nincsen tudományos bizonyíték. Itt viszont nagyon sok bizonyíték van. Pontosan ez a probléma, hogy az EFSA és az IARC adatai között kell választanunk. ALDE frakció nevében másfél percben Javier. Köszönöm szépen, elnök úr! Nagyon szerencsés vagyok, hogy éppen ellenőriztem, hogy mikor lesz a nyilvános vita a plenárison, és kiderült, hogy pont most. Az egész eh, engedélyezési folyamat bonyolult volt, a bizottsági folyamat, Lássunk tisztán, milyen folyamat, milyen eljárás az, amikor a biztos miután benyújtotta az engedélyezési kérelmet, akkor levelet intéz a legnagyobb ipari óriáshoz, és nagyobb átláthatóságot sürget. Nagyon nagy nehézségek voltak tehát, igen, ott van az EFSA, és Európában ez fontos szerepet kap a döntéshozatalban, számítunk az EFSA-ra. Az EFSA eléggé egyértelműen fogalmaz a véleményében. A mi frakciónk úgy gondolkodik, hogy lássuk, mit mond az EFSA, de az EFSA nem mond semmit arról, hogy mennyi idő, hány évre van szükség, mit célozzunk meg. Ezért a liberálisok benyújtottak egy módosítót, amiben felszólítjuk a bizottságot, hogy legfeljebb öt évre hagyja jóvá a glifoszádot, figyelembe véve, hogy az addig felszínre került minden bizonyíték, amely arra vonatkozik, hogy veszélyesebb, mint ahogy előbb gondoltuk, azt váltsa ki, hogy visszavonják az engedélyt. Ezt 20 perccel ezelőtt nyújtották be, remélem, hogy most a szavazáson is figyelembe tudják venni ezt a fejleményt. Köszönöm szépen. Elnézést kérek kollégák, Gölling és Csányi úr, Szanyi úr. Van egy kékkártyás kérdésük. Szanyi úr, hogyha fel szeretné tenni a kérdést mindezek ellenére, akkor tessék parancsolni igen girling asszonynak szerettem volna föltenni azt a kérdést de gondolom hogy a vitához is hozzátartozik hogy eh, ha akkora ellenállás van a glifozát használata ellen megjegyzem egyébként hogy körülbelül fele annyi glifozátot használ fel a világ mezőgazdasága mint amennyi a kakaó össztermés szóval nagyon nagy mennyiségről van szó nincsenek alternatvák? csak ez az egy megoldás lenne a glifozát? szerintem vannak alternatvák és ezen kéne dolgoznunk. köszönöm szépen! köszönöm ha jól értettem akkor a kérdés ha jól értettem a glifoszád felhasználására vonatkozott és a kakaóhoz kakaóhoz eh, hasonlította? Igen, eh, vannak más aspektusai a mezőgazdaságnak, amelyek talán számunkra ismerősebbek és amelyek támaszkodnak a glifoszádra. Igen, van, ahol ellenállunk ennek, és van egy fel, fenntarthatósági felhasználási irányelv is, amely megadja a formulákat, hogy hogyan lehet felhasználni a glifoszátot, és hogy milyen lépéseket kell tenni veszély esetén. Meggyőződésem, hogy azt az ellenállást lehet kezelni, az elnök közbevág. Minden esetre szükségünk van a glifozádra. Köszönöm szépen. Most pedig a bal oldal nevében, mert ilyen kilenen. Köszönöm szépen, elnök úr. Az IARC szerint eh, ez a Nemzetközi Rákutató Intézet 2015 márciusban a glifozádot eh, valószínűleg rákeltő anyagnak minősítette emberek számára. És ezt figyelembe kell vennünk, ezt az eredményt. Az intézet szerint az endokrin rendszer is hatással van. Ez is kiderült, hogy a talajban maradványokat találtak, és ez kockázatot jelent az ökoszisztéma számára. A talajban nagyon lassan bomlik le, a hűvösebb ekoszisztémák esetében vannak adataink, de a melegebb éghajlatokra vonatkozóan még hiányoznak az adatok. Martin Heus. Köszönöm Martin Heusling a zöldek nevében. Igen, szerencsés dolog, hogy a mai napon a glifoszátról beszélünk, hiszen ez a, a középpontjában áll ez a anyag, és uh, itt valami olyasmiről van szó, ami szinte szent nekünk európaiként, ez az óvatosság vagy elővigyazottság elve. Itt egyébként a világ egte is hozzászólt a témához, és nem végleges még az ítélet, de a diverzitás mindenképpen csökken, azt már tudjuk, ha ezt az anyagot használják. Az elmúlt tíz évben 70%-os növekedés volt az anyag felhasználásában, és a glifoszát mindenhol jelen van, a sörben, a gabonában, és bennünk is és Görling azt, hogy nekem tulajdonképpen mindegy is. Most nem határértékekről beszélni nem ide való ez az anyag, ahol megtaláljuk számos alkalommal. Ezért aztán alaposan végig kell gondolni, hogy nem keresünk-e alternatívákat, másodszor pedig eh, az Európai Bizottság a hosszas vita után készítsen egy előterjesztést, eh, hogy 15 éves hosszabbításról beszél korlátozás nélkül. Ez azt jelenti, hogy mindenhol használni lehet, bárki használhatja, laikusok is, és tisztán gazdasági okok miatt is lehet használni, mert a gazda százárót megsporol. Tehát a gazdasági érdekek fontosabbak ebben az esetben, mint az ökológiai vagy egészségügyi érdek. Ezért ezt az anyagot nem szabad meghosszabbítani. Még egy mondatot az biztos átláthatósági kezdeményezésről, hogy ezt utólag csinálják, bocsánat, és utána a cégektől kérnek valamit, ez szegénységi bizonyítvány. Itt egy általános átfogó transzparenciára van szükség. Kék kártyát kapott Líza kollégától. Kész arra, hogy reagáljon -e? Líza úr. Köszönöm, elnök úr. Heusling kolléga ön azt mondta, hogy az Európai Bizottság nem javasolt korlátozást, de most vannak olyan módosítók, például a néppárt részéről, ahol azokat a korlátozásokat, amikről ön is beszélt, mi is követeljük most ebben az esetben, hogyha mi indítványunkhoz közeledni tudna, olyan értelem, hogy az állásfoglalás így átmegy, hogy a glifoszáfot azonnal betétják, és még mérgezőbb anyagokat használnak. Ez sem lehet az ön célja. Hajzling úr, parancsolja. Kedves Liza kolléga, a néppárt szerintem nagy lépést tett előre felé, az Agrárbizottsági viták után jó lépés volt, amit tettek, de azért előtérbe kéne helyezni valamit. Nem csak vegyi vagy kémiai alternatívái vannak a glifozátnak, mechanikus intézkedésekkel. Én állítom, 90%-ban a glifoszát egyébként pótolható más mechanikus módszerekkel, szántással, vagy ha fellépünk hagyományos módon a gyommal szemben és, és mondom, ez egy elvi kérdés, az elvi kérdés pedig azt jelenti, hogy az elővigyázatosság elben maradt. Hölgyeim és uraim, általában egy kék kártyát, a Jurszó asszony is föltett még egy kérdést önnek. A Jurszó asszony. El tudnám mondani, hogy mennyibe kerülnek ezek az intézkedések, az üvegházak esetén, és mennyiben fokozzák az üvegház hatást? Köszönöm. Liebe Frau Kollegin, ich bewirtschafte ein, ein biológiai gazdálkodást folytatok ma saját földjeimen, és be tudom mutatni, glifoszávot 30 éve nem használtunk ezen, ebben a gazdaságban. Nézze meg, hogy, hogy meg lehet ezt csinálni. Itt az alternatíva. Én vagyok. Köszönöm szépen. Folytatjuk. Görling azt, hogy nem tudom elfogadni, tehát a hozzászólók listáján ön szerepelt, elnézést kérek. Az EFTD nevében Eleonora Évi egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Ez a vita nagyon lényeges vita, és az is fontos, hogy szerdán is napirendre kerüljön. nagyon nehéz elképzelni, hogy tényleg újra akarják, meg akarják hosszabbítani ennek a szernek a, az engedélyét. Nagyon gondosan meg kell vizsgálnunk ezt a kérdést, és közös álláspontot kell kialakítanunk. Lehetetlennek tartom, hogy a glifoszát engedélyét megújítsák. Figyelembe kell venni a veszélyeket, a belső kiválasztási rendszerre vonatkozó veszélyeket, és sok más tanulmány is született, ezek majd a következő hónapokban látnak napvilágot, amelyek alátámasztják az álláspontomat. Figyelembe kell vennünk a környezeti hatásokat, a vízi világra való és az emberi életre való hatásokat. McGinnis meg Kinisz kolléga másfél percben. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm kollégák ezt a nagyon fontos vitát. Nagyon érdekes levelezés része vagyok ezzel kapcsolatosan. Nagyon nagy lobby szeretné betétani ezt a szert. A legutóbbi napokban viszont gazdálkodóktól is kapok e-maileket. Ennek örülök, hiszen ezek nem a szervezetektől jönnek, hanem egyéni gazdáktól, akik elmondják, hogy számukra milyen fontos a glifoszát, amikor úgynevezett konzervációs mezőgazdaságot folytatnak, fenntartható módon próbálják ezt megtenni, úgyhogy ez pozitív legyen a környezet számára. Könnyű betiltani valamit, vagy ezt sürgetni. A vegyszerek mindenki számára aggasztóak, de el kell gondolkodnunk azon, hogy mi van, mi áll előttünk, úgy látszik, hogy két szervezet különbözőképpen értékelte ezt a szert. Az EFSA véleménye, az EFSA és az IARC, az EFSA a kockázatokat, az IARC pedig a veszélyeket vizsgálja. Mind figyelembe kell vennünk. Az EPP véleménye kiegyensúlyozott véleményem szerint. Szeretnénk biztosítani, hogy a termékek biztonságosak legyenek, de nem akarunk mindent betiltani. Támogatjuk a termék újraengedélyezése, de nem 15 évre. És hogyha a jövőben veszélyek kerülnek napvilágra és bizonyításra kerülnek, akkor hallgassuk meg minden véleményt, és ne csak a leghangosabbakat. Now for one minute, Karin. Köszönöm szépen. Karin uh, következik. De... Igen, tisztelt elnök úr, igen, tisztelt biztos hogy a glifoszátról beszélünk uh, növényvédőszernek, szoktuk ezt nevezni, de ez nem növényvédőszer. Ez egy totális herbicid, megöli a növényt. Ezért aztán nem is gyomírtószer ez valójában, mert nem tesz különbséget a gyom és a kultúrnövény között. Ezt a különbséget csak akkor teszi meg, hogyha ez a kultúrnövény már fel lett készítve. Hogyha a Monsanto vagy bárki más sikeres volt abban, hogy egy enzimet bevigyen ebbe a növénybe, amely ellenáll a méreggel szemben, vagyis azt hiszem, hogy abban egyetértettünk már a mai napon, hogy a glifoszát alkalmas arra, hogy az emberi testben kárt okozzon, ez lehet eh, rák okozó is, vagy hormonmódosító. És persze eh, a kockázat kérdése is felmerül. Milyen gyakran szembesülünk ezzel a károsítási potenciállal? És hogyha itt negligáljuk azt, hogy egy sokszoros konfrontáció van a glifoszát esetében, akkor el tudjuk fogadni, hogy megkapja továbbra is az engedélyt. Ha úgy gondoljuk, hogy a kockázat és a károkozó potenciál is nagy, akkor meg kell, meg kell akadályozni a hosszabbítást. Kádebb asszony, Bugovics kolléga szeretne önnek kérdést feltenni. Rendben van? Also, ich kann es nochmal auf Können Sie mich hören, Frau Kaden? Kádembez asszony, hall engem? Bogovics úr. Spoštovana kollégica. Eh, igen, tisztelt kolléganő. Én magam is gyümölcstermesztő vagyok. 25 éve használom a glifoszátot eh, nagyjából. Ez egy eh, gyomírtószer, egy herbicid, a leggyakrabban ezt használják a kertészetekben, ültetvényekben. Itt fontos dolog, hogy megértsük, miért használjuk ezt. Ennél a terméknél arról van szó, hogy 40 éve használják, alkalmazzák megfelelően, ezért aztán félbeszakítják. Bugovics úr, Bugovics úr, tegye fel kérem a fejhallgatót. A Blue Card eljárás értelme az, hogy kérdéseket tegyen fel, ez nem a KGI eljárás, ahol beszédet lehet tartani. Kádem azt mondja, erre nem tud válaszolni, ezért folytatjuk a hozzászólók listáját. Krisztus Aldemóza egy percben. Köszönöm szépen. A WHO rákkal foglalkozó panelja azt mondta, hogy minden bizonyal, vagy valószínűleg rákkeltő. Ez miközben az EFSA a glifoszátról azt mondta, hogy nem jelent kockázatot az emberre. Azért ez nagyon különböző vélemény és értékelés. A lényeg tehát az, hogy két különböző értékelés egymásnak ellentmondóan áll rendelkezésre. Veszélyesnek tartom ezek után, hogyha ilyen alapon további 15 évre meghosszabbítjuk az engedélyt. Ha ennyire eltérőek a, az értékelések. Ezért felszólítom az Európai Bizottságot arra, hogy az emberek egészségét nagyobb súlyjal vegye figyelembe, mint a pénzt. A glifoszápot most le kell állítani először, és meg kell vizsgálni, hogy me, mielőtt további 15 évre meghosszabbítjuk az engedélyt. Persze, nem könnyű alternatívát találni, de először vizsgálatokat kell végezni. Nem tehetjük meg, hogy ignoráljuk a WHO-t. Köszönöm szépen. A KCI e eljárás következik. Szeretném elmondani, hogy többen jelentkeztek, mint amennyit én igazából meg tudok számolni pillanatnyilag. Elnézést kérek, de nem tudok mindenkinek szót adni. Mihály Sojdrova asszony parancsoljon. Igen, tisztelt kollégák, amellett szavaztam, hogy megvitassuk újra ezt a pontot, mert meggyőződésem, hogy a polgároknak tudniuk kell, hogy mi valójában mit csinálunk, miről szavazunk ebben az esetben több egyszerek engedélyezése, megítélése a mezőgazdaságban, és ezek lehetnek befolyással az ember egészségére. Ez prioritást kell, hogy élvezzen az Európai Bizottság számára is, és számukra is, ha már döntést kell hozni. És ez tagállamok prioritása is. Ezért a cseh mezőgazdasági minisztériumhoz fordultam, illetőleg a környezetvédelmi minisztériumhoz, ők konzultáltak, ők részt vettek a döntéshozatalban is. Ők elmondták nekem, hogy támogassuk az Európai Bizottságot a megfelelő módosítókat a néppárt részéről támogatni tudom ez alapján. Ha például a 7 évről csökkentés. Garcia kolléganőm. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon alkalmas időben tartjuk ezt a vitát, hiszen nagyon sok a bizonytalanság, ezért valamit tisztázni kell. Súlyos dolognak tartom, hogy itt bizonyos kollégák arról beszélnek, hogy különböző véleményt fogalmaztak meg különböző szervek, nem? Az Európai Élelmiszerbiztonsági Intézmény, az EFSA arról beszél, hogy nem jelent kockázatot az, ez a hatóanyag. Ugyanezt mondta ki a vonat, az ezzel foglalkozó német intézet is. A Rák Kutatóintézet pedig a végtermékkel kapcsolatosan mondta ki, hogy ez rák kockázatot hordoz. Természetesen egy olyan termékről van szó, amelyet sokan használják, használnak a mezőgazdaságban, de nem ez azért hanem hogy az európai élelmiszerbiztonsági ügynökségen hiszünk, vagy nem hiszünk. Hogyha kétségek merülnek fel, ezeket oldjuk meg, de úgy gondolom, hogy ezt a véleményt figyelembe kell tartani. Richard Ashford egy percben parancsolja. Uh, President, this house has a duty... Elnök úr, a mi intézményünknek felelőssége, hogy az élelmiszerbiztonságot és a környezetvédelmét összeegyeztesse, ez nagy felelősség. Másrészt azonban biztosítanunk kell, hogy azok a döntések, amelyeket meghozunk, arányosak a kockázattal és nem a veszéllyel, és tudatában kell lennünk a döntéseink következményeinek. A glifoszát esetében ez egy olyan termék, amit az EFSA biztonságosnak ismert el, és egyébként közvetlen alternatívája nincsen, hiszen mechanikai műveletekre kellene visszatérnie a mezőgazdaságnak, nem tudok ezzel egyetértek, nem tudok ezzel egyetérteni, mi ezekről elhangzott, és más vegyszereket nagyobb mértékben kellene használni, ha ezt betiltanánk ráadásul még nagyobb nehézséget okozna az egyébként is nehézségben lévő mezőgazdasági ágazatoknak. Én arra ösztönzöm a bizottságot, hogy újítsa meg a, az engedélyt. Mariana Lepo, gospodine predsjedniče, Međunarodna agencija za istraživanje raka uvrstila je glifosat u kategoriju tvari koje Köszönöm szépen. Az I... ARC uh, rákkeltő anyaként uh, kezeli a glifozátot, és az eddigi tanulmányok azt mutatják, hogy egyre nagyobb kockázatot jelent ez az anyag. A cégek és vállalatok megpróbálják elrejteni a glifozát kockázatát azért, mert GMO termékeket szeretnének értékesíteni, amelyek csak akkor működnek jól, ha glifozátot alkalmaznak. Én tehát ezt nem támogatom. Az elővigyázatosság elvét tisztában kell, tisztában kell tartani. A szakértőkkel konzultálni kell, ők pedig azt mondják, hogy a glifozát emberi életre való hatását elemezni lehet, egy éven belül megszületnek az erre vonatkozó eredmények, és akkor látjuk majd pontosan, hogy milyen veszélyt jelent ez az anyag. Rope. Egy percben Rope kolléga. Ačiū pirmininkė. Europos komisija nėra pasiryžusi imtis pokyčių glifosato. Köszönöm, elnök úr. Az Európai Bizottság nem áll készen arra, hogy változtasson a jelenlegi helyzeten a glifoszáttal kapcsolatosan. Itt kaphat nagyon fontos szerepet az Európai Parlament. A bizottság úgy viselkedik, mintha semmi sem történt volna. Elfeledkezik arról, hogy milyen botrányok történtek, eh, például a német sörökkel kapcsolatosan, és nem aggódik azon tudományos eredmények miatt sem, amelyek azt bizonyítják, hogy a glifoszát veszélyes lehet az emberi egészségre. Talán túl korai volna azonnal betétani ezt a terméket. Tudjuk, hogy a mezőgazdasági ágazat egyébként is válságban van, hogyha ezt a szert betiltjuk, akkor még inkább megnehezítjük a gazdák dolgát. A legjobb dolog az volna, hogyha meghosszabbítanánk a glifoszát engedélyét néhány évre, és szigorítanánk a szer felhasználásának szabályait. Például betakarítás előtt közvetlenül abban az időszakban már nem lehetne használni, illetve alternatívákat kellene kutatni. Köszönöm. Köszönöm, ezzel a hegyziai eljárás végére értünk, az Európai Bizottság nevében pedig Jurova. Biztos asszony. Igen, tisztelt képviselők, szeretném megismételni, amiről beszélünk, az az, hogy túllépjük-e a végrehajtási jogszabályjal az alapvető jogszabály adta lehetőségeket. Ez a tervezet, ami azt tartalmazza, hogy meghosszabbítjuk a glifoszátot, ez összhangban az idevágó rendelettel. Az Európai Bizottság ezért mérlegeli, hogy él ezzel a végrehajtási lehetőséggel. A szolgálatok folytatják a vitát és a megbeszélést a tagállamokkal, méghozzá oly módon, hogy megoldást keresünk, amely a lehető legnagyobb támogatást élvezi a tagállamok részéről a tervezetet, ezért minden bizonyal módosítani fogják. Köszönöm szépen. Giovanni Lavia két percben, mint előadó. Grazie Presidente. In primo luogo debbo sottolineare. Köszönöm szépen. Először is szeretném hangsúlyozni azt, hogy mennyire hasznos egy ilyen jellegű vita. Szeretnék köszönetet mondani minden kollégának. Először is azért, hogy elmondták különböző véleményüket, álláspontjukat a téma kapcsán. Különböző meglátások, vélemények vannak, ezek eltérő megközelítéseket mutatnak. Eljött a pillanat, hogy valamilyen megoldást találjunk, jó pár javaslat született a különböző politikai frakciók részéről. Rámutattak egyrészt annak szükségességére, hogy az engedélyt meg kell hosszabbítani, másrészt viszont pontosan ennek az ellenkezőjére világítottak rá. Fontosnak tartják, hogy a glifozátot a mezőgazdaságból vonjuk ki a közeljövőben. Egy dolog biztos, és mindannyiunknak tisztában kell lennünk ezzel, hogy ez a termék, ez a hatóanyag, amelyet a mezőgazdaságban alkalmaznak, széles körű alkalmazásnak örvend, és bizonyos mértékben nagyon hatékonynak is bizonyult. Vannak mechanikai és emberi alternatívák, ez lehetséges de meg kell néznünk a termelési rendszerünk versenyképességét, hatékonyságát. Holnap fogunk szavazni erről a témáról, és azt hiszem, hogy mindannyian elgondolkodhatunk a vita különböző aspektusain. Szeretném hangsúlyozni az EFSA szerepét ebben a vitában. Ahogyan a kolléga is elmondta a szocialisták részéről, valóban ez a rendelkezésünkre álló eszköz. Ez az az eszköz, amelyben bíznunk kell. Bíznunk kell a megfogalmazott véleményükben. Köszönöm szépen mindenkinek a videót. Köszönöm. E, környezeti szakbizottság bizottság nevében állásfoglalás tervezett.